álláspontunk. A tanács álláspontja viszont egyáltalán nem egyértelmű. A jogalapot pontosítani kell. Mi legyen a jogalap? a letelepedés szabadsága, vagy inkább az adóharmonizáció alapján kell megvalósítani. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a bizottság, a tanács és a jogi szolgálat együtt megbeszéljék ezt a jogi kérdést, mert szerintem ezt együtt meg tudják majd oldani, és akkor meg tudjuk haladni ezt a blokkoló helyzetet. Különben megvan a kockázata annak, hogy a tagállamok újabb és újabb ürügyeket találjanak arra, hogy ne fogadják el ezt a közös szabályt. Kérem a finn elnökséget, hogy mindent tegyenek meg az ügy érdekében. Köszönöm, Poszpisi kollega. Két percben García del Blanco kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves miniszterasszony, kedves hölgyeim és uraim, egy nagy cég amely Európában működik, gyakorlatilag a legstabilabb piacon, a legbiztosabb politikai és jogi térségben dolgozik a Földön. De ugyanakkor azért nagyon fontos azt látni, hogy kik dolgoznak ott, pontosan hányan, milyen árbevétele dolgozik, és milyen struktúrája van ennek a cégnek. De ezeket általában, ezeket az információkat nem tudjuk. Többet is mondanék erről. Vannak olyan esetek, amikor ezek a cégek bizonyos adatokat tesznek, tulajdonképpen még akkor sem látunk semmit. Például a Netflix a múlt héten az elmúlt évre vonatkozó a árbevételéről tett nyilatkozatot, ebből 600 millió volt a profit Spanyolországban, amely egyébként az egyik legnagyobb központja az ő tevékenységüknek, gyakorlatilag 3000 eurót fizettek be. Tehát tulajdonképpen kevesebbet, mint a sarki hentes üzlet. Úgyhogy ilyen szempontból ez a modell nem jól működik, amikor országspecifikus jelentéseket kívánunk egy modellbe helyezni, akkor eszközökre van szükségünk annak érdekében, hogy ezek a cégek ténylegesen adót fizessenek, és ott, ahogy, ahol a tevékenységüket folytatják nagyon gyakran kihasználják a belső piaci lehetőségeket, és úgy viselkednek, mint a harmadik, ország, a harmadik világban a legborzalmasabb bányászattal foglalkozó cégek, és alig adnak munkát embereknek, azok is bizonytalan munkahelyek, és nagyon kevés adót fizetnek. Úgyhogy itt tulajdonképpen az egész demokratikus rendszerünk fenntarthatóságáról van szó, egy olyan rendszerről, amelyben nem, feledkez, nem feledkezhetünk el arról, hogy az emberek bennünket néznek, ránk tekintenek, és az embereknek szüksége van arra, hogy segítsük őket, és az emberek egyre inkább rendszerellenesé válnak akkor, amikor ilyen égbe kiáltó igazságtalanságokat látnak. Köszönöm García Blanco úrnak, most pedig Garikáló képviselő kapja meg a szót. Képviselő kapja meg a szót. Señora miniszter... Miniszterasszony, Tulajdonképpen a parlament részéről azt kérjük egy nagyon egyszerű dolgot, ami meg is lehetne valósítani. Átláthatóságot szeretnénk. Azt szeretnénk tudni, hogy pontosan ki és mennyit fizet, hol fizetik be az adót. Amikor semmiféle adattal nem rendelkezünk, azzal kapcsolatban, hogy ezek a nagy cégek mennyi adót fizetnek be a különböző tagállamokban, akkor nem átlátható a rendszer, és ez egy óriási probléma. Úgyhogy őszintén szólva, a bizalmat az emberek részéről nem nyerhetjük vissza, hogyha ennyire nem vagyunk átláthatóak, és nem kaphatjuk, nem érdemeljük ki ezt a bizalmat akkor, hogyha ezt a problémát nem tudjuk megoldani. Vannak olyan országok, amelyek segítik az adóelkerülést, és vannak olyan nagy cégek, amelyek alig fizetnek adót. 2017-ben az Európai Parlament elfogadott egy vonatkozó állásfoglalást, ugyanakkor a tanácsban semmi nem történt. Ezt a problémát meg kell oldani, nagyon sürgős ez, mert az emberek bizalma múlik ezen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karikál a kollega. Most pedig már fél percben Hautól asszonyja szó. Miniszterasszony, azt hiszem ott volt akkor a zöldekkel, amikor a következő mondat íródott nyár elején a finn kormányprogramba. Finnország támogatja azokat a megoldásokat, amelyek révén a tax, az adó paradicsomok működése megszűnik az Európai Unióban is és világszerte, annak érdekében, hogy a, társas, a, társ, a társasági profitok megfelelő adózás alá kerüljenek. Köszönöm ezt a szakpolitikai változást, mert évén Finnország javasolhatta, hogy a több éve elakadt téma ismét kimozduljon a holdpontról. Hozzátenem azt is, hogy most pénteken ön az elnökség körében hatalmas lehetősége bír arra, hogy a kormányprogramba írott szavakat valóságá fordítsa. Az Európai Unió a bizalmát önökbe helyezte. Kérem, törjék meg ezt a, a blokkot a, a, a tanácsban, és akkor nagyon sok barátot tesznek szert ebben a parlamentben is, meg máshol is. Azoknak a tagállamok pedig azt üzenem, amelyek továbbra is ellene lehetnek a javaslatnak, önnek, Szégyeljék magukat. Szégyen az, hogy az Európai Parlament kell felhívja a tanács figyelmét arra a kötelezettségre, hogy első olvasóban kell elfogadja ezt a jogszabályt. Mivel Finnország a láthatóság éllovasa az Európai Unióban, fontos volna, hogy publikálják a pénteki munkacsoport ülésének eredményét, beleértve azon tagállamoknak, a tagállamokat is felsorolva, hogy melyiknek mi volt az álláspontja ebben a rendkívül fontos kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen Hautala kollega, most másfél percben Ferber kollégája szó. Köszönöm szépen elnök úr, tanácsi elnökség, kollégák. Kicsit sajnálatosnak tartom, hogy ma meg le kell folytassuk ezt a vitát, mert a tanács egy olyan pozíciót foglalt el, amely, amely hát megkérdőjelezhető, enyhén szólva. Az ország jelentésekre vonatkozóan, bizonyos pénzügyi intézményekre vonatkozóan sikerre jártunk, és párt nem, nem lett a világ vége. Sőt, épp ellenkezőleg az áthatóság javult, és oda vezetett, hogy a bankok üzleti modelljei megváltoztak, a nem tart, fenntartató modellek megszűntek. Nem volt ez egyszerű feladat, egy kiegyensúlyozott kompromisszumot próbált találni a parlament, hogy egyrészt a vállalatok jogos érdekeit megvédje, egyrészt másrészt a köz, az állampolgárok, illetve a társadalom jogos érdekeit is ezzel egy hangba hozza. Ebben a mai vitában több dolog is felmerült, pénteken ül össze a tanács munkacsoportja. Hát ha mindig plenáris ülés kell ahhoz itt, hogy önök elvégezzék a munkát a munkacsoportban, elég, ez elég szomorú képet fest a tanács működéséről. Azt kérem, hogy legyenek kemények a tagállamokkal szemben, gondoskodjanak arról, hogy ne csak a jogi alapban jussanak dűlőre, hanem a tartalmakat illetően is, hogy végre hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy az adóoázisok az Európai Unióban kiszáradjanak. Az OECD-ben nem leszünk hitelesek, ha mi az EU-ban eltűrünk adóoázisokat. Ez az önök felelőssége, soros felnőségként építünk magukra, számítunk magunkra. Köszönöm szépen, Feber kollega. Másfél percben Völken képviselő a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony, arról beszélt, hogy előre lépések születtek az Európai Tanácsban. Én ezt nem látom. Három éve várjuk azt, hogy mozduljanak a tagállamok ebben a rendkívül fontos ö, témában, az, az országról országról való jelentésben. Nem történt előlépés, a Lux League, a Panama Paper, a Paradise Paper ellenére a tanács nem tesz semmit. Ennek véget kell vetni. Az Európai Unióban az adópolitikában az átláthatóság az adócsalás, adóelkerülés elleni harc kulcsa. Az Európai Unióban a polgároknak joga van ahhoz, hogy megtudják a nemzetközi koncernek megfizetik ki adóikat. Abszolút másképp látom a témát, mint Beck kollega az FDD részéről, aki mindent meg akar állítani ebben a témában. Az elmúlt évben a néppárt a jogi szakbizottságban megakadályozta azt, hogy kérdést tegyünk fel ebben a rendkívül fontos témában, tehát a vita már régóta folyik. Úgy gondolom, eljött ideje annak, és örülök, hogy ebben egységes a ház, hogy a tanács mozduljon. Mi is a szocialisták támogatják ezt, a néppárt is támogatja, hogy Régner asszony kollégám helyesen mondotta, különösen Németország blokkolja ezt, a német szövetségi kormány a tanácsban, ez pedig egy kirakat politika, Ferber kollega beszéljen a pártársaival, hogy Reitmeier úr, a gazdasági miniszter elvégezze a házi feladatát. Az SPD miniszterek már mellette vannak a Német Szövetségi Kormányban, ám a, a pártársai még nem. Köszönöm szépen, Kovácsik, Kovácsik képviselő a szó. Thank you. Köszönöm szépen elnök asszony, tisztelt miniszterasszony, elnök úr, miniszterasszony. A nemzetközi cégek átláthatóságát próbáljuk javítani, és a profit megakadályozni. Nagyon fontos ez, hiszen a belföldi cégek, az egy országban működő cégek nem tudják elosztani a profitjukat az szerint, hogy hol lehet kevesebbet adózni. Tehát fontos, hogy ahol létrejött a haszon, ott adózzanak belőle. A digitális gazdaságban is fontos ez az elv konszenzus van abból a szempontból, hogy a jelenlegi adózási szabályok nem alkalmasak a globális digitális cégek megadóztatására. Az EU csak akkor tud hatékony lenni, hogyha egységesen lép fel a belső piacon is, és a nemzetközi szintéren is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kovácsik kollega. Másfél percben Gigolt képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Számomra az egyik legnagyobb talány, és sok állampolgár számára is, hogy van Európában miért van az, hogy a tagállamok többsége egyes adó oázisok által hagyja magát megfosztani adóbevételektől. A botrány az, hogy az EU tagállamok az adódömpinget eh, megállíthatták volna évekkel ezelőtt, ám nem tettek semmi hatásosat ennek érdekében. Ez még nem a méltányos verseny, még csak nem is az a, a, a méltányos adóztatás, a keresztény demokraták, szociáldemokraták, liberálisok, és mi zöldek ö, kormányprogramban is ott vannak az ígéretek, három az országokra vonatkozó jelentésemben, ahol átláthatóság témája már három év ott van az asztalon. 16-ban javasolt a bizottság, 17-ben a parlament több nagy többséggel elfogadta, és kis módosításokkal persze csak azóta a tanács asztalán fekszik a tagállamok előtt a jogszabályjavaslat, és azok a kormányok, amelyek, azok, amelyek a méltányos verseny útjában állnak, és nem csak egyes adóoázisok, hanem a Német Szövetségi Köztársaság is akadályozza ennek elfogadását. Az SPD-ben Olaf Scholz világosan kimondta, hogy most már támogatná ezt az intézkedést. Hát pénteken meglátjuk, mennyit ér ez az ígéret, meglátjuk a tagállamok, mi lesznek képesek, és a német nagy koalíció megváltoztatja-e az álláspontját, és végre létrejön egy többség e fontos intézkedés mellett. Ez pedig nagyon fontos volna az adódömping elkerülés érdekében. Köszönöm szépen, Gigot kollega, másfél percben Karasz képviselő szó. Köszönöm, hölgyeim és uraim! A vita megmutatja, az is, amit már hallott, azt is, amit ma Junkertől hallottunk, hogy mi a teendő, azt tudjuk. Ám a nemzeti taktikai, pártpolitikai játszmák áldozata sokszor egy-egy nagy téma, akik Európa ellen mutatják, politizálnak, és ezzel kiárusítják a jövőnket. Ez méltánytalan, ez felelősségtelen, igazságtalan a tagállamok részéről. Épp erről van itt is szó. Arról van szó, hogy a nyílt országjelentések kötelezettségét szeretnénk előrevinni annak érdekében, hogy megszűnjön az az elkerülés. Átláthatóságról van itt szó, és adóméltányosságról. Bebizonyítottuk, hogy egy sikeres módszertan. A banki területen bevezettük a country by country reportingot, és ott több mint 600 millió eurós plusz bevételt hozott az államháztartásokba. És vajon miért építünk erre, miért nem építünk automatikusan erre a sikeres modellre, és miért nem terjesztjük ki a nagyvállalatokra a határon átnyúló mérlegek vizsgálatában. Mit akarok elrejteni? Van itt rejtegetni való? A több igazságosságért, a több felelősségért kell a nagyobb sebességért, a kevesebb blokkolásért harcolnunk, azért, hogy az Európai Unió működőképesebb legyen, mert ezt akarják a polgárok. Köszönöm szépen, Karasz kollega. Másfél percben Fernándes képviselő szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Elnök úr, az audiovizuális platformok, amelyekről beszéltünk már, ezen a hétvégén egy új filmet jelentetett meg, Meryl streep és Ande, Antonio -szal. Ez egy nagyon érdekes szatíra volt, amely az adóelkerülési taktikákra vonatkozott, arra vonatkozott, hogy hogyan lehet elkerülni az adó befizetését különböző trükkekkel, trükkökkel. De ugyanakkor azok, akik ez, ilyenfajta filmeket gyártják, egyben nem is fizetnek adót azokban az országokban, ahol kellene. Itt ebben az Európai Parlamentben azt szeretnénk kérni, hogy ne szóljunk bele abba, hogy pontosan melyik országba milyen adókulcsokat alkalmaznak, de azért azt biztosítani kell, hogy mindenhol megtörténjen az adófizetés. Gyakorlatilag a bankrendszer, tehát a pénzintézetek már ilyenfajta közzétételeket megtesznek, ennek nincs is probléma, úgyhogy nem is érthető az, hogy három évvel azután, hogy az, irányelvet a parlam, az irányelvnek zöld utat adott a parlament, a tanács továbbra se képes a, a tárgyalásokkal előre haladni. Nagyon sajnálatos az, szomorú, hogy az Európai Parlamentnek kellett ezt a vitát egyáltalán megszerveznie annak érdekében, hogy hassunk a tanácsra. Úgyhogy kérem a kedves miniszterasszonyt, hogy minél hamarabb kezdjék meg a tárgyalásokat, és legyen végre ennek valamilyen eredménye. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fernandez kollega. Most pedig egy percben Kászbró asszony kapja meg a szót. Herr talman! Transparens och rättvisa. Tisztelt elnök úr. A játékszabályok, az igazságos játékszabályok és az átlethatósága a jól működő társadalom fontos jellemzői, a piac is így tud megfelelően működni. A az ilyen adatoknak a közzététele erősíti a cégek bevetett bizalmat, és az agresszív adó elkerülés rombolja a bizalmat, rontja a versenyt éppen azt sújtja, aki megfelelően betartja a szabályokat, és különösen a KKV-kra nézve nagyon hátrányos. Az egészséges átláthatóság fontos lenne, ez a jólétnek, a demokráciának hosszú távon pillére be kell mutatni az európai állampolgároknak, hogy az Európai Unió megbirkózik ezekkel a problémákkal egyelő, egységes, tisztességes és világos szabályok alapján működik a piac. Köszönöm, Kázbró kollega, most pedig Tusszán kollega következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! nem lesz addig igazságos Európa, amíg az adó igazságosság meg nem valósul ezer milliárd eurónyi adóbevételtől fosztják meg az európai államokat. Ez a 28 tagállam teljes kiadása, ez a környezetvédelmet is meg tudná oldani klíma, vészhelyzet van, az adóparadicsomok viszont duskálnak a pénzben. Az adóparadicsomok a szervezet bűnözést, a terrorizmust is tudják finanszírozni és állítólag küzdünk ezek ezen szervezetekkel szemben, de hát a pénzforrásaikat, a pénzcsapokat nem zárjuk el. A büntetlenséget fel kell számolni, átláthatóságot kell teremteni. Köszönöm, Tusza asszony. Csak Belka úr jelentkezett a spontán felszólalások körében. Parancsoljon. Thank you. Uh... Köszönöm. Annyi minden elhangzott már, hogy csak azt tenném hozzá, hogy ez a kérdés, amiről most beszélünk, sokkal fontosabb, mint a piaci átláthatóság, a tiszta verseny, általában a gazdasági helyzet. Itt arról van szó, hogy vissza kell szerezni az állampolgárok bizalmát. Igazából az európai parlamenti kampányban minnyáján fogadkoztunk, hogy végre megoldjuk ezt a problémát. 2017 óta vár ez a kérdés a megoldásra, akkor szavaztunk róla. Hadd mondjam azt, hogy miközben adó átláthatóságról papol, pap, Three. papolunk, nagyon messze vagyunk tőle. Legalább három elnökség blokkolta a tanácsban, úgyhogy most felhívást intézek a, finn elnökséghez, hogy igazi vezető szerepet játszhatnak Európában, hogyha hm, ebben az ügyben fellépnek. Most cselekedjünk is, ne csak prédikáljunk. Köszönöm, Belkó, Ezzel zárjuk a spontán felszólásokat. Zárszó gyanán Tuparájnem miniszterasszony kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr! Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm ezt a mai vitát és a különböző felszólalásokat. Felírtam a különböző aggályokat, és minden bizonyal a tanácsban ezzel kapcsolatban mindenkit tájékoztatni fogok. Engedjék meg, hogy néhány szóval ismertessem a helyzetet. Ami az adóátláthatóságot illeti az Európai Unióban, az automatikus információcsere hatája az adóhatóságok között ki lett terjesztve ötször is például. 2018-tól kezdve az adóhatóságok most már hozzáférnek bizonyos pénzügyi információkhoz, amelyeket a nagy multinacionális cégek tettek közé. 2020-tól kezdve az esetleges agresszív határon átnyúló adótervezés vonatkozó információkat is megosztják egymással az adóhatóságok. Ez is jó. Ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy a finn elnökség szeretné ezt a konkrét területet, fájlt tovább vinni és megvalósítani. Úgyhogy biztosak lehetnek benne, hogy ugyanazok a célok éltetnek bennünket, mi is szeretnénk minél hamarabb megvalósítani mindezt, úgyhogy mi elnökségként mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb előre tudjunk lépni. Én minden bizonyal személyesen is tájékoztatni fogom önöket a tanácsban a helyzetről. Köszönöm szépen még egyszer ezt a fontos és időszerű vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Tuporájnán miniszterasszony. az zárjuk a téma vitáját, közös állásfoglalást bocsájt be hat frakció egységesen. Erre vonatkozóan zárjuk az, a téma vitáját, csütörtökön lesz a szavazás. Holnap reggel, október 23-án folytatjuk az ülést, 9 órától. A napi rendet nyilvánossá tettük az Európai Parlament weboldalán elérhető. Mindenkinek kellemes estét kívánok. Aki még nem evett, annak meg jó étvágyat a vacsorához. És szép álmokat holnapig. Zárom az ülést.